Miért jó az, hogy Dánia kimaradt ebből az egész eurózásból? Mert ö, az euró után még további válságtolás következik, és ezt mi nem tudjuk elfogadni. Április 7-én folytatjuk a plenáris ülések sorát. Egy rendkívüli ülés is lesz, akkor a tanácssal fogunk egyeztetni. A mai ülést ezenről berekeztem.